Ezt kívánok, kérem, foglaljanak helyet. We can uh, start the voting procedure. Kezdjük el a szavazást. Az első szavazáshoz szükség lenne a szavazókártyára. So, thank you very much. You're taking your seat. Ready? Okay, thank you very much. Rendben, ha mindenki készen áll, akkor összpontosítsunk. Először is egy szóbeli választ igénylő kérdésről szavazunk az ENSZ 2017. évi éghajlatváltozási konferenciája kapcsán Bonnban. elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. A bizottsághoz intézendő szóbeli kérdéstől szavazunk. Most ugyanebben a témában megnyitom a szavazást. And the vote is closed. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. A következő szavazás a Kigaliban létrejött megállapodás jegyzők, illetve az ahhoz csatolt Montreali jegyzőkönyv módosítására vonatkozik. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. Haladunk tovább. A nagy távolságra jutó országhatárokon átterjedő levegőszennyezés, a savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentése vonatkozásában. Ez a következő témánk. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam, és elfogadtuk. Kifogás a tiametoxám hatóanyag kapcsán megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam, elutasítva. Kifogás az imidakloprid hatóanyag engedélyezéséhez engedélyezéséről. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam, elutasítva. Kifogás a klotianidin hatóanyag engedélyeztetéséről. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom, elutasítva. A következő téma bálna vadászat Norvégiában. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Ezek voltak a rövid szavaznivalók. Uniós Fellépés a fenntarthatóságért. Ez a következő, a dánsz jelentés. Ha mindenki készen áll, akkor kezdjük. Kettes kompromisszum. Kettes kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. Ferje úr visszavonta a 219-es módosítót. Kom egyes kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Deve három mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 55-ös módosító, ez okafogyottá vált, akkor 36-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 71-es módosító mellette, ellene, ellenőrizzük. A 71-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók, ellenőrizzük a hetes kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadva. 73-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 79-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 97-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 98-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 99-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 107 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 108 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 110 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 112 elle, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 129 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 31-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Rendben, ellenőrizzük a 31-es kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást elutasítva. De szerencsém volt, igaz, mert szoros az eredmény. Százharmincas mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, nem emelték fel a kezüket, 130-as, megnyitom a szavazást, lezártam a szavazást, Elfogadva. Agri 21 mellette, ellene, tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de jobb lesz ellenőrizni. Megnyitom a szavazást, és lezártam. Elfogadva. Agri 5 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Agri 9 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 135-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 142 mellette, Részenként kell szavaznunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 143 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 145 mellette, ellene, tartózkodók, szerintem elutasítottuk, ellenőrizzük a 145-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 146 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 148 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 149 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 149-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 150 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 151 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 154 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 155 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 163 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 165 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 166 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 170 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Deve 9 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 178 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Rendben, ellenőrizzük a 178-ast. A szavazást megnyitom, lezárom. Elnézést kérek, mégiscsak elfogadtuk. 179 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 180 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 182, 181, mert ezt nem fedi le a kompromisszum, 181 mellette, ellene, tartózkodók. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Nagyon szoros az eredmény, és folyton változik a többség. Lezártam. Nem, megint csak elfogadtuk. 182 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 183 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 177 mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük a 177-est. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 185 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 186 mellette, ellene, tartózkodók. Ellenőrizzük a 186-ost. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Mikrofon nélküli hozzászólás. Uh, maybe you don't have English because I'm speaking in English. Lehet, hogy azért nincs angol tolmácsolás, mert angolul beszélek. Okay. It's working now. I'll try to speak. Uh, Most működik? Hát majd közelebb hajolok a mikrofonhoz. Compromise 17. Who is in favor? 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Erről már szavaztunk, ugye? 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kult 5 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Deve mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Deve hét mellette, ez okafogyottá vált. Deve 15 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Deve 17 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Deve 19 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Deve 20 két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók. Nem látom, hogy a szocialisták mit csinálnak. Tehát Deve 20 első rész mellette, akkor elfogadtuk, rendben. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 203 oka fogyott, vagy nem szavazunk, ki, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 204, Oka okafogyottá vált, 205, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 215 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 216 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 217 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 223 két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 224 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 226 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, ellenőrizzük a 226-ost, megnyitom a szavazást a 226-osról, lezártam a szavazást, elutasítva. 24-es kompromisszum, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadva. 230 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 231 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 232 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Van itt néhány kult módosító. Kult 11 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva, tizennyolcas mellette ellene tartózkodók elfogadva, tizenkilences mellette ellene tartózkodók elfogadva, huszas mellette ellene tartózkodók elfogadva, huszonegy mellette ellene tartózkodók elfogadva, huszonkettő mellette ellene tartózkodók elfogadva, 29 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Szavazunk a 23-asról is, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 24 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 26 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 28 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 237-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 238 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 239 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 240 mellette, ellene, tartózkodók. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 240-est, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 241 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 26-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 246 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 248 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 27 in favor, 27-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 2 33, 53 elfogadva, 254 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 259 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 260 mellette ellene ezt a 260-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 262 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 263 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 264 mellett ellene tartózkodás elfogad. 265 into parts, first part who is in favor, against. Elfogadva, második rész, mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük ezt a második részt, megnyitom a szavazást. Vote is Lezárom a szavazást. Elfogadva. Deve 18 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt a Deve 18-at. Megnyitom a szavazást. Elfogadva. Lezárom. És valóban elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 271 két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt. 271 első rész, megnyitom a szavazást. Most lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 272 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 274 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 277 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 278 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 280 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 281 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 282 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 283 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 30-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Most pedig Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most egy sor agri módosító következik. Az agrit nem mondom, majd csak a számot agri 6. Mellett ellene tartózkodás elfogadva 7-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 10 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 20 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Én ezt mondanám, de azért ellenőrizzük csak a biztonság kedvéért. A 20 Megnyitom a szavazást, és le is zárom. Elfogadva. 22 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 22-t, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kérem, hogy szépen látványosan jelentkezzenek, akkor jobban látom. 23 kéz részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29, 295-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kult 7 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 296 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 297, nem 299, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 300 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük ezt elektronikusan, a 300-at, megnyitom a szavazást. Ugye, hogy ez tartózkodás volt, akkor elutasítottuk. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. 302 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 302-t, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Deve tíz mellette ellene tartózkodás elfogadva. 304 mellette ellene tartózkodás. Nem, akkor ezek szerint a 305-ről nem szavazunk, 308 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. harminc mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 5 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Kompromisszum 32 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Kilences es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 11-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 12-es, 12-es, nem, a 12-esről nem szavazunk. 33-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Deve A. Deve A mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Deve B mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Deve C mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük a Deve C-t, megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom elfogadva. 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 32-ről szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33 mellette, erről szavazunk? Harminchárom mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most néhány D, deve módosító következik D, el, mellette ellene tartózkodás elfogadva, E mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, ezt az E-t, megnyitom a szavazást, elfogadva. Lezárom a szavazást, és valóban elfogadva. F mellette ellene tartózkodás elfogadva a G mellette, ellene tartózkodás elfogadva, H mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás, ez elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Elfogadva. Ezzel lezártuk a szavazást. Köszönöm szépen! Um, uh, Kollégák, kicsit előre szaladtunk itt a, a tervezethez képest, úgyhogy 10 óráig kávészünetet tartunk, és 10 órakor folytatjuk.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 Well, hello. Um... A következő napi rendi pontunk eszmecsere a bizottsággal az üzemanyag minőségről szóló irányelv refit értékeléséről. Köszönöm szépen, hogy itt vannak ma körünkben. Pakó úr, aki a Dicsi Klíma osztályvezetője, a Refit téma rendkívül fontos, e sajátos kérdés, nagy érdeklődésünkre tart számot. És a Commission Staff Working Document a bizottság munkadokumentumának ismertetésére kérem föl Pakórat. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a meghívást, hogy a az üzemanyag minőség irányelv értékelését megoszthatjuk önökkel. A mobilitási csomag részeként tavaly májusban fogadtuk el az értékelést, és szeretnék egy átfogó képet mm, ismertetni az irányelv általános céljairól, majd pedig az értékelés eredményeire szeretnék rátérni. Az üzemanyag minőség irányelv egy eléggé idős irányelv, majdnem 20 évvel ezelőtt fogadtuk el. Számos módosításon ment keresztül, a jogszabály célja ugyanaz. Összefoglalva itt a szlájdon először is magas szintű emberi és környezeti ö, biztosítása a belső öm, piac öm, működésének, közúti közlekedés, nem közúti mozgógépek öm, minőségének javítása, levegőbiztonság, levegőminőség, öm, megvizsgáljuk minden egyes elemét a közlekedésnek, ennek az üzemanyag minősége az egyik része a dekarbonizáció, a szénmentesítés útján. Magáról a folyamatról az értékelésben egy küls, külső tanulmányra appelláltunk, és ezt az EU Bookshopban nyilvánosságra hoztuk. Az összes részes féllel konzultáltunk, ipar, tagállamok, NGO-k, hatóságok, műhely munkát, workshopot is szerveztünk, és mindenki egyetértett abban, hogy az értékelésre szükség van. Szeretném kiemelni azt is, hogy a hatály, az értékelés hatája mire terjed ki. Nem mindenre terjed ki az értékelés két ilyen kivétel van. Az első elem az a üvegházhatás, üvegházhatású gázok csökkentésének cikk cikke, 2020-as cél 7-es A cikkben szerepel ez, miért nem fettük le. Azért, mert még az átültetés végrehajtás nem történt meg, és amikor ö, értékelünk, akkor visszafelé tekintünk a végrehajtásról. Márpedig ez a jogszabálynak a 7A cikke nemzeti jogszabályokba való átültetése áprilisban idén történt meg, úgyhogy a nemzeti jogszabályokat majd csak később tudjuk értékelni. A másik értékelésből kizárt rész pedig a bioüzemanyag fenntarthatósági kritérium a 7B, 7E cikkek. Még mielőtt a következtetéseire térnénk át az értékelésnek, néhány szóban emlékeztetnék a legfontosabb rendelkezéseire a jogszabálynak. Legfontosabb az irányelv specifikációkat benzin, dízel, valamint biokomponenssel rendelkező keverékekre vonatkozik és olyan szennyezőkről szól a rendelkezés, amelyekből itt látunk a dián különböző elemeket. Itt például a kén-dioxidot, néhány fém kibocsátást, különösen az ólom kibocsátást látjuk, részecskék, szénhidrogének a hatája kapcsolatban a közúti forgalomban látjuk, a, valamint a nem közúton használt mozgógépeket vizsgáltuk. Azt se felejtsük el, hogy korlátokat, úgymond gőznyomás határértékeket is meghatároz. Meg, amikor üzemanyagot töltünk a gépjármű tankjába. Biztosítani kell a kompatibilitást a motorokkal és a kipufogó utókezelőkkel is, ez egy fontos cél, ugyanis amikor üzemanyaggal töltjük föl a gépjárművet, akkor nem szabad károsítani a motort vagy az utókezelőt keverék, bio keverékek nem kompatibilisek minden típusú motorizációval. Ezt is fontos kiemelni. A legfontosabb keverési arány a biodízelnél biodízel tartalom 7%-os korláttal rendelkezik, a benzinben az etanol korlátja pedig 10%-os keverékben jelenhet meg tartalomként. Így biztosítjuk a motor megfelelő működését. Eltérések, derogációk is lehetővé vannak téve az irányelvben, és a magas keverési arányú bioüzemanyagokról is beszélhetünk. A, az üzemanyag monitorozási rendszer is rendkívül szigorú, igen jó a jelentéstétel etéren, annak érdekében, hogy a megfelelőségét az irányelvnek lehessen mérni. Éves jelentést a bizottság és az Európai Környezetvédelmi Hatóság is meg ö, végrehajt. És most néhány olyan kulcsfontosságú kritériumról szeretnék beszélni, amely magának a jogalkotásnak az eredményessége. Látjuk, hogy milyen fejlemények történtek, és az életciklusuk végén az irányelvnek minden releváns szennyező mennyisége csökkent emissziók szintjén. A specifikációkat látjuk például a kén, az ólom, felső határ erőteljes csökkenéssel járt. Néhány vonatkozásban elmondhatjuk azt is, hogy a standardok a gépjármű levegőbe való kibocsátásánál csak azután került mérésre, amikor a minősége az üzemanyagnak már növekedett. Magas szintű kéntartalom a katalizátor konvertáló teljesítményét is javítja, Látjuk a minőség javulását az üzemanyagban, gépjármű standardok, szabványok szintjén is, a kulcsfontosságú szennyezők tekintetében ami magát az eredményességet, hatékonyságot illeti, a specifikációknak való megfelelőség volt egy fontos kritérium, 99%-ban az esetnek a teljes megfelelőség megvalósult, látjuk tehát, hogy a végrehajtás jó módon történt. Amikor az különböző részes felekkel egyeztettünk, akkor nem tapasztaltuk azt, hogy bármilyen alkatrésze a gépjárműnek károsult volna az új standardok miatt. A teljes monitoring rendszert a tagállamok bevezették, és jól működnek azok. Most térjünk át a következő kritériumra az értékelésben, ez pedig magát a hatékonyságot jelenti. Teljes költséghatékonysági elemzést nem, viz, nem, vizsgál, nem valósítottunk meg. A rendelkezésre álló adatok ugyanis az üzemanyag beszállítóktól származik, és ezen költségek alacsonyabbak, mint azon hatékonyság és haszon, amelyet az emisszió csökkentésből tudtunk generálni. Minimális standardokat fogalmaz meg az irányelv, és az ellátók, beszállítók, üzemanyag beszállítók alacsonyabb költségekkel kell, hogy dolgozzanak teljes harmonizációra nem törekszik az irányelv, mert minimális kötelezettségeket fogalmaz meg. És a legnagyobb eltérés, amelyet mi magunk látjunk az eltérő nemzeti szabályozásokban, az, hogy a preferenciák eltérőek a bioüzemanyagok keverék eh, arányában. A tagállamokban különböző nemzeti jogszabályok eh, alkalmazandóak a bioüzemanyagok keverési arányában a konzultációt követően látjuk, hogy el lehetne bizonyos költségeket még kerülni, hogyha ez a fajta diverzitás, sokszínűség csökkenne. Ami a, a magának, a jogszabálynak a koherenciáját, relevanciáját illeti, Különböző interakciókat vizsgáltunk meg, de a megújuló energiaforrások irányelvel vizsgáltuk a következetességét, amely 10%-os közlekedési ágazatbeli megújuló energiaforrás alkalmazást tűz ki 2020-as távlatokban. Látjuk, hogy a mi irányelvünk következetes, koherens a megújuló irányelvel ami pedig a belső koherenciát illeti, azt állapítottuk meg, hogy az üzemanyag minőség irányelv megfelel a teljes irányelv céljainak. Ez az elemzés különösen arra tér ki, hogy derogációk, eltérések megadására lehetőség van, és az irányelv nem minden formát fed le. Elnök asszony, zárszóként azt szeretném végkövetkeztetésként elmondani, hogy az üzemanyag minőség irányelv célnak megfelelő, hozzáadott EU értéket képvisel, és kulcsfontosságú eszköz lesz a környezet és az e, emberi egészségvédelme céljából. Rugalmanságot biztosít, derogációknak hála, mozgásteret biztosít a tagállamok számára különböző szintű bioüzemanyag keverékek e, alkalmazására, e, és súlyos piaci zavarok tekintetében azt mondjuk, hogy nem gondoljuk úgy, hogy szükség lenne az irányelv jogi felülvizsgálatára. Ugyanakkor, mivel az üzemanyag minőség irányelv nem a teljes piaci harmonizációját célozza meg, további monitoring feladatokra a következő években is szükség lesz a bizottság részéről. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Ki kíván szót kérni? Dali asszony. Chair, um, and thanks, Mr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a bizottság képviselőjének az információkat. Lenne néhány kérdésem az ön előadásához kapcsolódóan, illetve ahhoz kapcsolódóan, amit az eszmecsere során elmondott. Ha jól értem az előadást, akkor a refit mindenre kitér, kitér kivéve a 7A cikket, illetve a 7b-től a 7e-ig terjedő részt. A 7-át csak nem régiben ültették át a nemzeti joganyagba, a 7b, 7e közötti részt pedig jelen pillanatban értékelésnek vetik alá. Hogyha az értékelés eredményei rendelkezésnek állnak, főként a 7b-től 7e-ig terjedő részre vonatkozólag, és hogyha a bizottság később is eh, refit eh, gyakorlatnak veti alá hét át, akkor ezek mikor állnak rendelkezésre ezek az eredmények? A másik kérdés ahhoz kapcsolódik, hogy habár az üzemanyag minőségre vonatkozó irányelvet hatékonynak találták, mert biztosítja magas szintű környezetvédelmi és egészségügyi védelmet, úgy tudom, hogy a legfőbb szennyező anyagokat nem sikerült oly mértékben csökkenteni, mint ahogyan arra eredetileg számítottunk. A kérdés, hogy meg tudja erősíteni, hogy ez tényleg így van, és ha így van, akkor ennek mi az oka? Vajon az Európai Bizottság utána nézete annak, hogy a kibocsátás csökkenés miért kisebb, mint ahogyan arra eredetileg számítottunk, illetőleg van-e valamilyen elgondolása arról, hogyan lehetne ezt orvosolni azért, hogy az irányelv azokat az eredményeket hozza, amelyeket vártunk tőle? Ön azt mondta egy helyütt, hogy az EU-s piacon forgalmazott üzemanyagok nagy része megfelel az irányelvnek. Úgy tudom, illetve úgy értelmezem ezt, hogy vannak olyan üzemanyagok, amelyek nem felelnek meg az irányelvnek, és ez szerint az EB-nek vannak információi ezek az üzemanyagokról. Melyek ezek az üzemanyagok, és vajon ez tagállam specifikus probléma, vagy EU-s probléma? a 7A cikkre szeretnék külön kitérni. Tudom, hogy ez nem képezi részét ennek a refit, refitnek, de a 7A cikk nagyon fontos, mert az üvegház hatású gázok csökkentéséről szól az üzemanyag minőség kapcsán. Ha jól értem, akkor az Európai Bizottság az üvegház hatású gázok volumenokon alapuló megközelítés felől egy volumen megközelítés felé mozdul-e. Érdekelne, hogy ez miért van így. Miért történik ez a fajta elmozdulás a megközelítésben, miért gondolja az Európai Bizottság, hogy erre szükség van? Egy utolsó kérdés. Az egyik legfőbb bírálat az irányelvvel kapcsolatosan az volt, hogy amikor végrehajtják, akkor majd addigra már felvizeződik a lobby nyomása, és bizonyos ágazatok nyomása miatt, és nyitva hagyja az ajtót bizonyos alternatívák felé, hogyan kívánja az Európai Bizottság az olajhomokok ügyét kezelni. Uh, Köszönöm szépen. Akkor most szeretném önt megkérni, hogy fűzön bővebb magyarázatot a különböző szennyező anyagokról szóló szemléltető anyaghoz, ugyanis eh, a grafikonoknál bizonyos a grafikonokból azt olvastam ki, hogy bizonyos üzemanyagok vagy szennyezőanyagok esetében van változás, másoknál nincs. Kér valaki más szót? Akkor most visszaadom a szót a bizottságnak, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az értékelés által le nem fedett részekre vonatkozólag a 7A cikknek most zajlik a nemzeti joganyagba való átültetése és végrehajtása. Miután teljes körön végrehajtották ezt a rendelkezést, értékelni fogjuk annak hatásait, ez 2020-ra várható. Ami a 7B és 7E cikkeket illeti, a fenntarthatósági kritériumokra vonatkozólag ezt az értékelést már elvégeztük, és ez részét képezi annak a javaslatnak, amely az új megújulókra vonatkozó irányelvet célozza meg. Értékeltük a bioüzemanyagokra vonatkozó fenntarthatósági kritériumokat. Ami a légszennyező anyagokat illeti, illetve azt, hogy mennyire csökkentek a vártakhoz képest, ha az Európai Bizottság eredeti hatástanulmányát vesszük alapul, amely az üzemanyag minőségi irányelv előkészítése során született. Az Európai Bizottság úgy vélte, hogy a légszennyező anyagok nagyobb mértékben fognak csökkenni, mint ahogy végül is csökkentek. Miért van ez így? Egyrészt a, a, a közlekedési volumen nagy mértékben megnövekedett a hatástanulmány elkészítése óta, ez az egyik ok. Másodszorban azt is tudjuk, hogy vannak még gondok a kipufogó gázok utókezelésével. További intézkedések születtek a járművekből származó szennyezőanyagok kapcsán. Tudjuk, itt vannak az új RDE előírások, tehát a valós vezetési körülmények között történő mérés a nitrogénoxidokra vonatkozólag. Ami az irányelvnek meg nem felelő üzemanyagok kérdését illeti, azt hiszem nem tudunk konkrét példát mondani, de talán megadhatnám a szót a kollégámnak, hogyha esetleg szeretne hozzáfűzni valamit. Mi a következő lépés az üzemanyag dekarbonizációt követően? illetőleg miért álltunk át a volumen alapú megközelítésre, az energia alapú megközelítésről. Az Európai Bizottság tavaly decemberben javaslatot tett a megújuló energiákról szóló irányelvre, és bizonyára tudják azt is, hogy a bizottsági javaslat, amelyet egy hatástanulmány támaszt alá, előtérbe helyezi az alacsony energiafelhasználású járműveket. Ami a kátrányhomokokat illeti, illetve olajhomokokat, a társjogalkotók sokat vitáztak erről az elmúlt években, és azt hiszem most már megszületett a döntés, a jogalkotás végrehajtása zajlik, de külön oda kell figyelni persze a monitoringra és a jelentéstételre a jogszabály kapcsán, hogy felmérjük, milyen különböző üzemanyagok érkeznek, és milyen volumenben érkeznek az EU-ba, ideértve az a kátrányhomokokat is. Esetleg megadnám a kollégámnak még a szót az üzemanyag minőség kapcsán, csak megerősíteném, hogy az üzemanyag minőség monitorozási jelentések azt mutatják, hogy nagyon nagy arányú a megfelelőség, az jogszabálynak való megfelelőség. Az üzemanyagok, a hatály alá tartozó üzemanyagok nagy többsége megfelel a specifikációknak, és az átlag EU szerte 99%-os a benzin esetében, és igen magas a dízel esetében is. Vannak azonban olyan üzemanyagok, amelyek nem tartoznak a jogszabály hatája alá, és ezekre a specifikációk nem vonatkoznak. Ide tartoznak például azok az üzemanyagok, amelyekben har- több mint 30%-os bioüzemanyag részarány található, de ezek az általánosan használt üzemanyagoknak csak egy nagyon kis százalékát teszik ki. Valószínűleg egy százalék alatt van a mennyiségük. <coughs> Uh, Rendben, köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek a részvételt. Köszönjük az elmondottakat, és biztos vagyok benne, hogy találkozunk még más alkalommal is. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot. next item. Következő napi rendi pont. Eszmecsere a bizottsággal az izoglükóz egészségre gyakorolt hatásáról. Alexandra Nikola Kopulu van itt velünk, a DG Szente-től. Megadom a szót, hogy tartsa meg a bevezetőjét, tessék. Uh, uh, Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen elnök, aztán köszönöm, hogy meghívták erre az eszmecserére a bizottságot az üzoglükóz uh, egészségügyi hatásaival kapcsolatosan. Szeretnék beszámolni a legfrissebb ismereteinkről, illetve a bizottság intézkedéseiről. Az Európai Parlament véleményét kíváncsian várjuk. Először is szeretném azt pontosítani, hogy az izoglükóz olyan fogalom, amelyet az EU jogszabályai meghatároznak ilyeténképpen. Egy olyan cukorról van szó, amelyet keményítőből és gabonákból állítanak elő. Um, the, uh, what is also important to understand... Azt is fontos tudni, hogy a a cukor, a szukróz a glükóznak és a fruktóznak fele-fele arányú keveréke. Az izoglükóz is ugyanennek a két anyagnak a keveréke, de más arányban. Az EU-ban a magas fruktóztartalmú kukorica szirup a leghasználatosabb ilyen anyag, ami 42% fruktóz tartalmaz és 53% fruktóz. A szükróz az egyszerű asztali cukor, ami vagy cukornádból, vagy pedig cukorépából állítódik elő. Az izoglükózt azért is használják az élelmiszeriparban, mert sokszor olcsóbb is és folyékony. Általában italokban és édességekben, valamint konzervekben található meg. Az izoglükóz megelőzi az kikristályosodást a cukrásztermékekben. Uh, Arról sem szabad megfelelkezni, hogy az élelmiszerekben az EU-ban uh, az uh, kristálycukrot cukrot használták az eddigiekben, leginkább az élelmiszeriparban. A mezőgazdasági politika vonatkozik az izoglukózra is, legalábbis mostanig. Ez a cukorpiac reformja nyomán változni fog. Korábban szorosabb volt a szabályozás, idéntől kezdve viszont nem lesznek termelési kvóták sem a, szük, cuk, a szukrózra, sem, sem pedig az izoglükózra vonatkozólag. Ez valószínűleg megváltoztatja majd az izoglükóz gyártásának módját, nehéz előreérezni, hogy hogyan. Az Ágri főigazgatóság évekkel ezelőtt azzal a feltetélezéssel élt, hogy csökkenni fog a cukor ár a cukorreform következtében, a termelés növekedni fog, és az izoglükóz használata bővülni fog 12%-ra körülbelül az édesítőszerek között. Sok vita volt már ezzel kapcsolatosan, a bizottság tudatában van, hogy ilyen vita folyik arról, hogy a cukor és édesítő szerek ipara hogyan fog reagálni a kvóták eltörlésére. Az is kérdés, hogy milyen szerepet kap az izoglükóz a jövőben. Meg kell említenem, hogy amikor a cukorpiac reformját terveztük, hatástanulmányt végeztünk, de ennek része volt egy egészségügyi felmérés is tudományos szinten az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményre támaszkodhatunk, ami nem kifejezetten az izoglükózra vonatkozik, hanem a fruktózra és általában a cukrokra. A fruktózzal kapcsolatosan volt egy beadvány ennek az egészségügyi hatásaival kapcsolatosan. Az egészségügyi hatóság, illetve az élelmiszerbiztonsági hatóság nyilatkozott, hogy a magas fruktózbevitel lipidémiát okozhat, ez egy egészségügyi zavar a magas lipidszintektől, illetve az hasi zsírpárnák növekedéséhez vezethet. Amikor alacsony dózisról beszélünk, 40-50 grammos napi bevitelre gondolunk. Az EFSA arról is beszél, hogy a negatív hatásai a fruktóznak olyankor keletkezik be, következik be, amikor körülbelül 125 grammos a napi bevitel. A szokásos étkezésben általában nem visz be ennyit az ember, még hogyha izoglükoszt fogyaszt is. Az EFSA-tól általános adatokat kaptunk az általános cukorfogyasztásról, és az EFSA-nak volt egy véleménye az a referencia értékekről 2010-ből. A vélemény szerint az EFSA arra a következtetése jutott, hogy nem volt elégséges bizonyíték arra, hogy az összes cukorbevitelre egészségügyi határértéket határozzanak meg. De sok tagállam a, a hozzáadott cukorra nézve határértékeket határozott meg, vagyis hogy a teljes energia bevitelnek a 10%-ét ez ne haladja meg. Van, ahol 15, van, ahol 5 százalék, ez a referenciaérték. Szeretnék röviden be, szeretnék beszélni a fogyasztóvédelemről és a fogyasztók tájékoztatásáról is, rámutatva, hogy amikor az izoglükózt használják az élelmiszerekben, akkor ezt fel kell tüntetni a csomagoláson. És van egy, minős, egy mennyiségi követelmény is, hogy a fogyasztó megismerhesse ne csak azt, hogy jelen van az izoglükóz az élelmiszerben, hanem eh, ennek a mennyiségét is. Vannak más tevékenységek, amelyeket eh, az egészségügyi főigazgatóság folytat e tekintetben. Lesz egy értékelés egy egészségügyi program keretében, amely átfogó felülvizsgálatot indít az a magas fruktusztartalmú szirupok hatásával kapcsolatosan. Ez valószínűleg 2017 végére készül majd el. Meg kell azt is említenem, hogy a bizottság mind szabályozási, mind nem szabályozási kezdeményezéseket tett a cukorfogyasztással kapcsolatosan. Például december 13-án az előre csomagolt élelmiszereknél kötelező a tápanyagok feltüntetése. Ide, von, ide tartozik a szénhidrátok feltüntetése is. A cukrok mennyiségét fel kell büntet, tüntetni, lebontva mono- és poliszaharidokra vagyis a glükóz és fruktóz tartalmat is meg kell tudni állapítani a feliratozásról. Vannak tagállami szintű kezdeményezések is, és itt meg kell említenem a 2007-es stratégiát az táplálkozással és az elézással kapcsolatosan, az ezzel kapcsolatos egészségügyi problémákkal kapcsolatosan, és itt vizsgálják a fruktoz hatását is egy magas szintű munkacsoportban, amelynek a témája az táplálkozás és a fizikai aktivitás. Voltak eh, bizonyos tápanyagokkal kapcsolatosan önkéntes kezdeményezések is. 2015-ben egy mellékletben állapodtak meg az hozzáadott cukorra kapcsolatosan. Az ajánlás 10 százalék, és a cél 2020-ra ezt elérni a legtöbb élelmiszerben. Az EU akcióplatform ebben a témában szintén elindult. Mindezek a példák azt mutatják, hogy a bizottság elkötelezett, hogy együttműködjön más intézményekkel, és csökkentse a cukorfogyasztás és az élelmiszerek cukortartalmát. Ezeket a kezdeményezéseket figyelembe kell venni a tekintetben, hogy a jövőben eh, hogyan fogja befolyásolni a cukor eh, kvóták eltörlése a cukorfogyasztást, eh, különös tekintettel az izoglikózra. Köszönöm szépen. Thank you very much for your explanation. Köszönöm szépen ezt a magyarázatot. Ki kéri a szót? Salde Múz asszony. Thank you very much. And... Köszönöm szépen és köszönöm szépen a bizottságnak a beszámolóját. Nagyon érdekes volt, és sok szempontra kitekintett, de azért legyünk csak őszinték, a szocialisták szemszögéből butaság, elnézést, hogy így fogalmazok, de butaság az izoglükóznak ilyen nyit, ura, utat nyitni, szirup formájában, amikor tudjuk, hogy nem egészséges. Tudjuk, hogy már most is problémát okoz ez a termék az Európai Unióban, és az elhízás problémája is. 2017 végéig ön ezt elmondta, lesz majd egy hatástanulmány. Miért nem várjuk meg a piacnyitást addig, amíg rendelkezésre nem áll ez a hatástanulmány a legfrissebb tudományos adatok a termék hatásáról. Csak néhány hónapnyi további várakozást jelentene ez, és akkor tudnánk, hogy mit mondanak a tudósok, és ez alapján cselekedhetnénk. Tudom, hogy azt mondja, hogy nem lehetséges, mert már döntés született a cukorpiac megnyitásáról és a, és a cukorkvóták eltörléséről. Úgyhogy van egy másik kérdésem fogják el szorosan nyomon követni az egészségügyi hatásokat a következő években, vagyis hogy a cukorpiac nyitása mit jelent egészségügyi szempontból. Tudnunk kell, mert hogyha gyorsan elindulunk egy rossz irányba, lépnünk kell. Tudatában vagyok, hogyha ennek a terméknek a bevitele alacsony mértékű, akkor nem lesz probléma. De ha megnézzük az amerikai piacot, látjuk, hogy a kukorica szirupot szinte már a cukortermékek mennyiségének fele mértékeig használják. Ön is mondta, ez folyékony termék, és olcsóbb is, könnyebb használni. Valószínűleg az európai élelmiszeripar is ugyanúgy reagál, mint az amerikai. És ezért a bevitel jelentősen növekedni fog. A szocialista frakció aggódik az európai állampolgárok egészségi állapota miatt, ezért ha látjuk a negatív hatást a következő években, akkor jó lenne, hogyha lenne valamilyen cselekvési lehetőség. Köszönöm. Volken úr. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak az elmondottakat. Az izoglükóz fogyasztás egészségi hatása, egészségre gyakorolt hatásáról beszélünk ma. Miért most tesszük ezt? Nos, ön is említette, hogy szeptemberben megszűnik a cukorpiaci rendtartás. A rendtartás eddig korlátozást határozott meg az izoglükózra nézve, ez 5%-os korlátozás volt, ez 700 ezer tonna volt évente. A rendtartás megszűnésével attól kell tartanunk, hogy az izoglükóz használata jelentősen megnő, az első becslések szerint megháromszorozódik majd a fogyasztás 2,4 millió tonnára akár. Az izoglükóz használat masszív kiterjesztése mögött nagyon súlyos agályok húzódnak meg. Az izoglükóz egy ipari cukor, amelyet a leggyakrabban kukorica keményítőből állítanak elő. Az izoglükóz cseppfolyós állagú, ezért általában az édességek és italok előállításánál használják. Egy nagy előnye van ezen túl, egy gazdasági előnye. Az izoglükóz 40%-kal olcsóbb, mint a hagyományos cukor. Ez az oka annak, hogy ma az enviben beszélünk erről, és nem az agriban például. Az izoglükóz szerintem nem egészséges, ugyanis a test egészen máshogy dolgozza fel, mint a hagyományos cukrot, amely esetében a máj végzi Az izoglukóz esetében az inzulin válasz, az inzulinra adott reakciója a szervezetnek csorbul, ezért fennáll a kockázata annak, hogy kialakul a kettes típusú diabétesz. Emellett a máj elzsírosodását okozza az izoglükóz, hasonlóan a szeszes italokhoz. Az izoglükóz felhasználás az italgyártásban a legvalószínűbb, ezért lehet, hogy a gyermekek, fiatalok esetében az izoglükóz még, még nagyobb arányban okoz majd elhízást, mint eddig. Emellett az USA-ban az izoglükózt nagy mértékben használják már ma, ott a cukorpiac 50%-os arányát uralja az izoglükóz, tartok tőle, hogy Európában is hasonló fejleménynek leszünk majd tanulni. A monitoringon túl, amit a kolléganőm az imént említett, azt javasolnám, hogy a fogyasztókat és főként a fiatalokat tájékoztassuk arról megfelelően, hogy mit fogyasztanak, ugyanis nem minden, termék, minden, nem minden édes termék egyforma, és nem minden cukor egyforma. Szerintem világosan fel kell tüntetni a csomagoláson, hogyha izoglükóz tartalmaz egy termék, egységes jelölésre van szükség. Szeretném tudni, hogy van-e erre vonatkozólag valamilyen elképzelés, emellett a gyártókat is felelősségre kell vonni, nem lehet az, hogy csak az alacsony költségek miatt egyre több izoglükózt használnak. Valahogy el kell érnünk azt, hogy a gazdasági megfontolások ne legyenek fontosabbak, mint az európai polgárok egészsége. Köszönöm. Köszönjük szépen. Úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bizottság képviselőjének és az előadást. Szeretnék az egészségügyi hatásaira koncentrálni az izoglükóz fogyasztásnak. Élelmiszerekben, italokban, gyermekek által fogyasztott élelmiszerekben, joghurtokban, lekvár termékekben, tartalmaz, találhatunk izoglükózt, ezeket gyermekek fogyaszták nagyon gyakran. Az édes élelmiszerek így nem lesznek ragacsosak, ha izoglükózt tartalmaznak. Egyetértek azzal, hogy nem egy egyedi termékről van szó, minek utána a cukorbetegség növekszik. A szaharóz is, is olyan mm, ipari termék, amely miatt olyan krónikus betegségek alakulnak ki, amelyek igen aggályosak a különböző étkezési szokások elterjedése miatt. Nem szabad, hogy ezek a krónikus betegségek még súlyosabbá váljanak az ilyen termékek miatt. Egyetértek eh, Sálde Móze képviselőasszonynal, várjuk meg azt a hatástanulmányt, amelynek függvényében felvilágosultabb döntést tudunk hozni. Az oktatás, a képzés, a tudatosítás is fontos, már pedig itt a címcézésre van szükség az izoglukóz címkézése, feltüntetése kötelező-e az EU-ban, vagy sem? Ez a kérdésem. Hiszen az izoglukóz, valamint az izoglukóz e, eh, szirup között nagy a különbség. Deli asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is kollégáim agájait osztom, és már is mondom miért. Az EU és a tagállamok is eh, folyamatosan éveken keresztül próbálnak a kóros elhízás és a diabétesz ellen küzdeni. Nem csupán egészségügyi terhet jelent ez, hanem pénzügyi terhet is számos tagállam és az EU egészére nézve is. Sajnos, amikor mikor eh, rádöbbenünk, milyen komoly problémáról van szó, Hát ott a számadatok beszélnek, a Máltán, a Mediterránban, a, mind a diabétesz, mind pedig a kóros elhízás egyre elterjedtebb fiatalok, felnőttek között. Maltában a diabétesz páciensek poros elhízottak is, a kettes típusú diabétesz és az obezitás 53 millió euróba kerül, 5 százaléka a közegészségügyi ki, eh, kiadásoknak évente. Ha 28 tagállamot nézzük összességben, még aggasztóbbak a számadatok. Kóros elhízásnál az Európai Unió lakosságának több mint fele vagy túlsúlyos, vagy kórosan elhízott. Ha pedig a költségeket nézzük, akkor um, 81 milliárd euróról beszélünk, 300 millió eurós diabétesz kiadásról beszélünk, 10%-a a költségvetési ráfordításoknak az EU-ban egy két kóros betegségből származik. Tudom, hogy a legtöbb tagállam ezzel az összeggel másként sáfárkodhatna, és az életminőségét tudná a polgárainak fokozni. Nagyon aggasztó a kérdés számomra, elfogadhatatlan ugyanis számomra, hogy most egyáltalán nem tudjuk még milyen hatásokkal jár majd a cukorkvóta eltörlése, mert hála a cukorkvótának az import csak 5%-kal csökkent a teljes európai piacon. De ha én jól értettem, ez úgy tűnik, hogy háromszorosára növekszik majd az elkövetkező években. Ha pedig a tartós izoglükóz egészségügyi károkat nézzük, veszélyes a helyzet. Diabetes 2-ről beszélünk, kórus elhízásról, amelyek az életminőségére nem csak a felnőtteknek, hanem itt a legfélelmetesebb a helyzet, a legfiatalabb nemzedékek, gyermekek egészsége is veszélyben forog. Egészségügyi hatóságok, az EFSA nyilatkozatát tett, ahol azt mondja, ki az EFSA, hogy a tanulmányok, amelyek az édesség, édes italok fogyasztását vizsgálja, a um, vérzsírtartalmat olyan mértékben módosítja, hogy komoly kihatásai lesznek magas vérnyomásra és ö, szív- és érrendszeri problémákhoz vezethet a monitoringolásra szükség van, tagállamok is kihangsúlyozták ezt. Szeretném megismerni az eredményét a tanulmánynak, azon következtetésekről is szeretnék olvasni, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le. A bizottságnak van-e terve arra, hogy a magas fruktóz tartalmú kukorica szirupok tartalma nem vezet majd az USA helyzethez Európában. A GMO címkézés és az izoglukóz címkézés is a, nem szerepel a, nevesítve a cím, címkéken kötelező érvényel. Én úgy gondolom, hogy az európai fogyasztóknak joguk van ahhoz, hogy tudják, mit isznak, mit esznek és az ilyen típusú termékeket mikor kezdjük listásítani, izoglukóz, eh, még mielőtt eh, a korlátozást megszüntetnénk. Köszönöm szépen. Picsa úr. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm a bizottságnak. A cukor az egyik legfontosabb termék, amely édesít a termékeket, az élelmiszereket, de látjuk, hogy a cukorbevitelnek igen negatív egészségügyi kihatásai vannak. Kóros elhízás, fog problémák, diabétesz, magas vérnyomás és ilyenek többek között. A természetes cukor kiváltása izoglukózzal olyan megoldás, amelynek fogyasztása egyre fokozódik. Kereskedelmi, ipari cukorról van szó, amely viszonylag olcsó, és 700 ezer tonnás kvótával rendelkezünk, de ha a kvóta eltörlés megtörténik, akkor növekedni fog. Ez a fajta izoglükóz felhasználás. Ne felejtsük el, hogy az izoglükóz komoly egészségügyi problémákhoz vezethet, és, és a tudományos szakértők már bizonyították, hogy az izoglükóz bevitel azt jelenti, hogy egy pohárnyi édesített italban, naponta édesített itallal, izoglükózzal édesített itallal szinte kielégíti a napi cukor igényét egy személynek. Márpedig ebből cukorbetegség alakulhat ki, 21. századunk egyik legnagyobb problémája ez, kettes típusú diabetes kialakulása az izoglukóz fogyasztóknál már tapasztalt. kisebb korú fogyasztók esetében is. Ne felejtsük el, hogy az izoglukóz inzulin rezisztenciához vezet, és ez igen veszélyes. Az izoglukóz úgymond általánosan, általános ajánlások alapján biztonságos az egészségre nézve, de ez nem jelenti azt, hogy ha túlzott mértékben fogyasztjuk, az is egészséges lenne. A bizottsághoz kérdésem lenne. A kérdésem pedig a következő. A bizottság tudatában van-e annak, hogy létezne olyan jelentés, amely az izoglukóz kiváltása és a cukor használat között mutatna rá a természetes cukor, valamint az izoglukóz használatának eltérő jelenségeire és következményeire lehet-e korlátozni az iparban az izoglükóz használatát? Ne felejtsük el, ugyanis, hogy az izoglükóz használatának következményei drámai méreteket ölthetnek. Sürgősen jelentést kell készítenünk a hatásairól az izoglükóznak a közegészségügyre nézve európai szinten. Köszönöm. Köszönöm. Kedema asszony. Äh, Köszönöm szépen. Köszönöm a beszámolót. És szerintem a kollégák felszólalása is világosá, tették azt, hogy mennyire tartunk tőle, hogy a bizottság döntése egy rossz irányba mutat. A CTF fenn volt egy interjú, Daniel Rosáriót kérdezték, a bizottság egyik agrárpolitikusát, hogy hogyan született meg ez a döntés, ő pedig azt mondta, hogy ez egy olyan döntés, ahol az agrárpolitika a bizottság és az EU elképzelését követi, meg vagyunk győződve arról, hogy a politikánknak piacorientáltabbnak kell lennie. Ez nem fogyasztóvédelmi politika, nem egészségvédelmi politika, ezek teljesen más problémakörök. Erre a CDF report tere azt a következtetést vonta le, hogy az agrárpolitika nem vesz tudomást az egészségvédelméről. Ha most megnézzük, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés egyik cikkében világosan lefektettük, hogy az összes EU-s szakpolitika kialakítása és végrehajtása során magas szintű egészségvédelmet biztosítunk, hát akkor nem is kell átfogó tanulmányt készíteni, elég az a pár szorványos információ, amit elhangzott, mert teljesen világos, hogy a 168-as cikkel, cikkbe ütköző döntés született, mert itt az európai lakosság egészségét alávetjük, hátrébb soroljuk, mint a piacnyitást. És nem látom, hogy ez hol hozna hasznot az európai polgároknak, úgyhogy szerintem nézzük meg, hogy nem az történik-e, hogy az Európai Bizottság olyan döntést hoz, amely világosan ellentmond a szerződéseknek. Köszönöm szépen, kérem még valaki szót? Nem? Akkor vissza a bizottsághoz, és meghallgatjuk a reakciókat. Nagyon szépen köszönöm. tudomást vettünk az Európai Parlament által megfogalmazott aggályokról. Sálde Móze asszony is megemlítette, hogy jelen pillanatban nem kellene azzal számolni, hogy a cukorreform nem fog lezajlani, nem tudunk igazán várni egy izoglükóz hatás tanulmányra. Szeretném egyébként elmondani, hogy az áttekintés nem egy hatástanulmány, hanem gyakorlatilag összegyűjti az izoglükóz egészségre gyakorolt hatásáról szóló tudományos publikációk eredményeit. Egy dolgot talán érdemes lenne elmondani a helyütt. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség a skandináv országok, Norvégia, Svédország, Dánia, Finnország és Izland eh, kérdésére, illetve kérésére tudományos tanácsadást nyújt a napi cukorfogyasztással kapcsolatosan, és megpróbál a különböző cukorfélékre eh, vonatkozólag információkat biztosítani. Ide tartozik a szükróz, a fruktóz, a glükóz, a glükóz szirup, a magas fruktóztartalmú szirupok és hasonló termékek, amelyeket az élelmiszerekhez adalékként adnak hozzá a gyártás során. Az ügynökség tehát vállalta a munkát ezzel kapcsolatosan, az EFSA emellett érdekelt körökkel is találkozik az értékelés elkészítése során, két nyilvános konzultációt is tart, 2018 első felében, valamint 2019 végén. Az EFSA tehát lehetőséget biztosít arra, hogy nagyobb hangsúlyt fe- fektessünk az izoglükóz egészségi hatásainak vizsgálatára is. But uh, what was also mentioned by Ms. Daly, the statement of, of the EFSA. Daly asszony beszélt az EFSA um, közreadott véleményéről, amely negatív hatásokról beszél ugyan, de ezekre csak akkor kerül sor, hogyha valaki nagyon sok fruktózt fogyaszt, hiszen a fruktóz maga okozza a problémát az izoglukóz esetében is, akkor Napi 125 g fogyasztásáról beszélünk, ez egy igazán nagyon magas mennyiség. Nagyon-nagyon valószínűtlen, hogy bárki a normális, bárki, aki, aki normálisan táplálkozik, ennyit elfogyasztana belőle. Az izoglukóz használat monitorozása érdekes felvetés. Nyilvánvalóan el, ezen a ponton nem tudunk elköteleződni emellett, de mindenképpen napirendre tűzzük ezt a kérdést, mind a tagállamokkal, mind az érdekelt felekkel folytatott tárgyalások során. Felmerült a címkézés is. Valóban az adott élelmiszeripari termék összetevői tartalmazó listán szerepelnie kell az izoglükóznak, habár az EU-s szabályozás az izoglükóz fogalmat használja, általában a címkén a glükóz, fruktóz, sziróp vagy hasonló megfogalmazás szerepel, glükóz, fruktóz vagy frukóz, glükóz, attól függően, hogy melyikből van több a szirupban. Emellett a tápérték is szerepel a címkén, ami az összes termékben tar- ö, található cukorra vonatkozik, nem csak az izoglükózra. Válaszként azt hiszem ennyit tudtam elmondani. Ezek a technikai információkra vonatkoztak, de persze az aggályokról tudomást vettünk, és a bizottságban lesznek további eszmecserék, és a tagállamokkal is érdekelt felekkel folytatott tárgyalások során is meg fogjuk ezeket vitatni minden fórumon, ahol a kóros elhízástól és a táplálkozásról van szó. Köszönjük szépen! Hát, kollégák, akkor véget ért a munkánk ma délelőtre. Emlékeztetnék arra, hogy ma délután kettő órakor lesz egy eszmecsere. A bizottsággal, az ügynökségekkel és a számbevőszékkel, mégpedig az összeférhetetlenségről és az ügynökség függetlenségéről. Köszönöm szépen.